Kedves kollégák, szeretnénk elkezdeni az ülést. Kérem szépen foglaljanak helyet. Üdvözlöm Önöket. Remélem, hogy mindenki ide ért a szibériai hideg ellenére is. Elfogadottnak tekinthetjük a napi rendtervezetet? Kérem szépen. Igen, köszönöm szépen az október 26-27-i, valamint a november 8-9-i ülések jegyzőkönyveit is szeretnénk elfogadni. egyetértenek Igen, köszönöm szépen. Az a Turizmus Európában Fidanca úr kap szót. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Iniziamo oggi questo. Ezt az eszmecserét ma kezdjük el nagyon fontos témáról, ahogy mindenki tudja, az idegenforgalom egyre fontosabbá válik az Európai Unióban, a Lisszaboni szerződés értelmében is. Fontos lesz koordinálni a különböző tevékenységet az idegenforgalom területén, elő kell mozdítani a tevékenységeket, Tajani biztos úr elkezdett dolgozni e témát illetően, mióta érvénybe lépett a Lisszaboni szerződés, és szeretném röviden összefoglalni, hogy mi is a jelenlegi helyzet. Ebben az évben, 2010 áprilisában megszervezték az Európai Idegenforgalmi Miniszterek informális találkozóját, Madridban számos kötelezettségvállalásra került sor, aztán a bizottság júniusban kiadott egy nyilatkozatot, egy közleményt, amelyben 21 különböző fejlesztési pontot határoznak meg Európára vonatkoztatva. Természetesen ez egy általános közlemény, nem részletes témákat ölel fel. A tagállamok továbbá kinyilatkoztatták azt, hogy fontos az idegenforgalom fejlesztése, mert ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a válságból kikerüljünk. A Máltai fórumon Tajani biztos bemutatta ezt a közleményt, és számos új ajánlás is született a 21 ponttal kapcsolatosan. A parlament munkája is ebbe a keretbe kell, hogy működjön. Úgy gondolom, hogy fontos lesz a mi jelentésünk is, de először mindenképpen a bizottság közleményének a kereteit kell meghatározni. Nem szeretnénk egy olyan jelentést elkészíteni, amely kevésbé lenne ambiciózus, mint a bizottság jelentése. Természetesen én most kezdtem el ezt a munkát, ezen a héten kapcsolatba léptem a szakértőkkel, az árnyékjelentéstevőkkel, más szakbizottságok képviselőivel ugyanis öt szakbizottságtól fogunk véleménytervezetet kapni e témát illetően. E, a jelentésemet két fő aspektusra szeretném alapozni. A fejlődés, valamint a politikai prioritások meghatározása fontos a 21 tevékenységet illetően, amelyeket, ahogy már említettem, a bizottság javasol a bizottság két hete részletesen bemutatta az akciótervét. Én mindenképpen a versenyre szeretném a hangsúlyt fektetni az idegenforgalomban is. Európának mindenképpen első számú célos, cél kell válnia az idegenforgalom terén a világban nagyon nagyok a lehetőségek a BRIC országokban új piaci lehetőségek nyílnak meg az idegenforgalom számára. Be kell ruházni mindenképpen a szakképzésbe és az általános képzésbe, mellesleg ez részét képzi a 2020-as stratégiának is. Mindezt annak érdekében kell megtenni, hogy modern idegenforgalmat hozhassunk létre, fejleszteni kell a kis és középvállalkozások hozzájárulását az idegenforgalomhoz, a technológiát, a kommunikációt harmadik országokkal való kapcsolatot, az Európai Unión kívüli országokkal való kapcsolatot kell fejleszteni. A bizottság jelentésében mm, meghatározza a prioritásokat is, és erre alapozva bizonyos kategóriákat kell fejleszteni, például a kalipszó program keretén belül vannak olyan területek, ahol szezonális az idegenforgalom, de vannak olyan területek, ahol egész évre vonatkoztatva fejleszteni lesz idegenforgalmat. Nagyon nagy figyelmet kell szentelnünk a kulturális utaknak is. Melesleg Ráner kollégánk, aki tagja ennek a szakbizottságnak, felelős a véleménytervezetért a Kulturális Bizottságban. Elkezdődtek már a különböző kezdeményezések a kulturális utakkal kapcsolatosan. Létezik két nagyon fontos hálózat már, az egyik az Éden, a másik a Next Tour, amely a fenntartható turizmust foglalja össze, tehát e, ezek hálózatok, fenntartható turizmus fejlesztése érdekében. Ezek nagyon érdekes hálózatok. Aztán továbbá arra van szükség a bizottság részéről is mellesleg, hogy bizonyos minőségi márkákat dolgozunk ki minőségi szabályok, a minőségi szabályokat még nem harmonizáltuk Európa szinten. Európa fontos cél kontinensé kell, hogy váljon. Természetesen fontos számunkra, hogy Európába jöjjön a legtöbb turista, összehasonlítva más kontinenseket. Aztán a fenntarthatóság is egy fontos ö, ö, minőséget, minőségi márkát jelentene. Természetesen én úgy gondolom, melesleg az érintett személyek, a kollégák is elmondták már, hogy korlátozni kell a különböző minőségi márkák számát is, tehát nem szabad valamilyen nagy konfúziót ezen a téren kialakítani. Továbbá, mit kell még finanszírozni? Finanszíroz, a finanszírozást kell mindenképpen előtérbe helyezni a 2011-es költségvetésünket illetően látjuk azt, hogy az idegenforgalomra szánt összegek hát elég kockázatosak, más szóval csökkentették a költségvetésben az idegenforgalma szánt összegeket. Sokkal jobban kell koordinálni a létező, meglévő lehetőségeket, eszközöket az európai idegenforgalmi politikában továbbá új finanszírozási formákat kell eh, tanulmányozni, itt elsősorban a 2014-2020-as időszakra gondolom, ugyanis Európa szeretne valóban egy ambiciózus idegenforgalmi politikát kialakítani. A második nagy téma, amelyet szeretnék kidolgozni a jelentésemben, néhány nyitott kérdéssel foglalkozik amelyek eh, nem eh, Tajáni alelnök úr hatáskörébe tartoznak, hanem olyan kérdések, amelyek fontosak az idegenforgalom szempontjából, például a, eh, az adott irányelvek felülvizsgálata 2011-ben fontos lesz, majd a fiskális harmonizációt biztosítani, az áfa harmonizálás is egy fontos téma. Aztán a vízum téma, vízum könnyítések, még mindig nagyon sok a bürokrácia ezen a területen, a feltörekvő országok, a BRIC országok, India, Kína még mindig nehézségekkel találják magukat szemben vízum kiadások területén. Sok esetben a iparágat, az idegenforgalmat próbálják meg szankciókkal sújtani azáltal, hogy a kiadásokat nehezítik. nagyon fontos munkát végzünk a statisztikai adatok összegyűjtésének területén is. Azt hiszem, hogy mindenki várja az ágazatban a statisztikai adatok összegyűjtését. Persze még a munka kezdetén vagyunk, az árnyék és a kollégáktól várom hogy segítsenek a jelentés kidolgozásában. Köszönöm szépen, köszönöm szépen Firenze úr, Danelis úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy minnyáján egyetérthetünk az idegenforgalom tehát még a válság idején is az egyik legfontosabb ágazat, és kiemelt szerepet játszhat az gazdaság fellendítésében, ami az egyes nemzetgazdaságokat illeti. Éppen ezért a gazdasági válság idején különösen fontos, de természetesen más jelenségekkel összefüggésben is kiemelten fontos hogy egy átfogó, egységes európai idegenforgalmi politikát hozzunk létre. Ezáltal versenyképessé kell tenni, és ugyanakkor korszerűvé is kell tenni a turizmust. Mindenki, aki szereplő ebben az ágazatban, őket mindannyiukat be kell vonni. Nagyon fontos a jelentést megtárgyalni, mindannak, fényében is, ami Lisszabon után érvényben van, hiszen az idegenforgalom az Európai Parlamentben is egyre nagyobb jelentőséggel bír. Azt hiszem, a legfontosabb pontok tekintetében senki véleménye nem fog eltérni ettől. Szeretnék utalni arra, amit Fidenza kolléga elmondott, és csak röviden szeretném elmondani a véleményemet. Az egyik dolog, amit mi követelünk, egy új európai önazonosság létrehozása, amely mindenek előtt az előnyeinkre összpontosít, és lehetőséget biztosít a tagállamoknak arra, hogy a turizmus területén jelenlévő termékeket mind érvényre juttassa. Ezen a területen sokkal jobb a mi helyzetünk, mint a harmadik országok helyzete. Ezen túlmenően pedig meg kell hosszabbítanunk turizmus időszakát. Ez az Európai Unió minden turisztikai területére érvényes. Azt hiszem, egy egységes modell létrehozása nagyon fontos lenne. A turizmus minőségének emelése és a turizmusban nyújtott szolgáltatások minőségének e- emelése szempontjából is. Van egy dolog, amelyel foglalkoznunk kell. Mégpedig azt láthatjuk, hogy a piacon bizonyos oligopolok és monopolok képződnek. Ez nyilvánvalóan összefügg a válsággal is. A válságot követően ezen monopóliumok száma növekedni fog. Azt látom, hogy a légitársaságoknál van egyfajta hajlam arra, hogy ezek a nagy vállalatok egyesüljenek, fuzionáljanak. Ugyanez a helyzet a nagy utaztatóknál és utazási irodáknál. A kisebb közösségekkel kell szövetségre lépnünk, hiszen őket is, az ő tevékenységüket is meghatározzák a nagyobb vállalatok, és itt nagy számú turistáról van szó. Azt hiszem, hogy a probléma egy része az úgynevezett all-inclusive szolgáltatásokban rejlik. Egy szabályozási keretet kell elfogadnunk. Szükség van arra is, hogy európai hálózatokat teremtsünk. Ami pedig a kis és középvállalatokat illeti, valamint a vállalatokat általában, a turizmusban tevékenykedő vállalatokat, szervezeteket egyaránt, el kell gondolkodni azon, hogy egy olyan rendszert teremtsünk, amelynek a középpontjában az ügyfél áll, a turizmust, mint terméket fontos felülvizsgálnunk, és kell egyfajta regionális ellenőrző szerv, egyfajta megfigyelő szervezet, amely figyelemmel kíséri a minőség alakulását a turizmus tekintetében az Európai Unióban. Ezzel lehetőségünk nyílna arra, hogy összehasonlításokat végezzünk. Nagyon fontos lenne ez a fogyasztó, az ügyfél számára is, de természetesen a szolgáltatók számára is. Egy dolgot szeretnénk megismételni, hiszen nagyon fontos ezt kiemelni azon dolgok közül, amelyekről Fidanza kolléga beszélt. Meg kell találnunk a lehetőségét annak, hogy megkönnyítsük a vízumok odaítélését. Olyan utazások, látogatások esetén, ahol az utazók, turisták Indiából, Brazíliából, Oroszországból érkeznek, vagy más fontos gazdasági szereplők területéről. Fontos lenne megvizsgálni azt, hogy például nem lehetne közösségi konzulátusokat létesíteni a harmadik országokban, ezzel ezt a problémát meg tudnánk oldani. Köszönöm szépen, és azt hiszem, hogy a jövőben hamarosan újra szót kérek majd, hogy esetleg más információkat is továbbítsak, vagy elmondjam a további gondolataimakat témával kapcsolatban, hogy a lehető legjobban kezelhessük a témát. Köszönöm szépen. Ugyászor a liberálisoktól. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek, és osztom a, osztom a Fidanca képviselő véleményét, valamint Spiros Danelis képviselő véleményét is. Szeretném felhívni az önök figyelmét néhány alapvető dologra, elnök úr. Jelenleg egy történelmi helyzetben élünk, két ok miatt is. Az első ok az, az hogy a Lisszaboni szerződés Európa számára és az Európai Parlament számára új lehetőséget, nagyobb hatáskört biztosít. Tehát most erőteljesebben foglalkozhatunk ezzel a témával. Ez a téma egyfajta hamupipőke történet volt a múltban. A második ok pedig egy történelmi válsághelyzetben élünk. Recesszióban, gazdasági válságban, és az idegenforgalom, ahogy azt a Barózó Bizottság megpróbálja kezelni, egy olyan idegenforgalmat jelent, amely a gazdaságot segítheti, fellendíteni a kontinensünkön. Éppen ezért jó lenne, hogyha egy olyan dossziét tudnánk eh, elkészíteni, amely tükrözi a valódi, valós helyzetet. Természetesen fontos, hogy a megfelelő erőforrásokat is biztosítsuk. le risorse economiche per dare szereple természetesen ahhoz, hogy fellendítsük a gazdaságot, tehát erőforrásokra van szükség. Három más észrevételem is lenne még. Először is. A dosszié csak úgy lehet összeállítani hatékony módon, hogyha már nem csak ágazati szinten gondolkodunk, hanem rendszer szinten dolgoz, gondolunk a mezőgazdaságra, a közlekedésre, a kézművességre, a kultúrára, tehát mindez mindenképpen a gazdaságunk motorját kell, hogy képezze. Ugye milyen erőforrásaink vannak, szükségünk van megújuló erőforrásokra, figyelembe véve a környezetvédelmet, az egyedi sajátosságainkat. Továbbá, Spiros kollega is mondta, hogy fontos a specifikus sajátosságokat mindenképpen megtartani. Megtartani, hogy a piacok a megfelelő módon működjenek, hogy a kereset és a kínálat egyensúlyban legyen, a fontos a saját termékeinket előtérbe helyezni, egyfajta turisztikai, idegenforgalmi biodiverzitás kell biztosítani a jövőben. Ebben az értelemben két aspektust kell fejleszteni, vagy két területet. Az egyik az dömping ellenes politikát és a biodiverzitást kell kialakítani. Továbbá, elnök úr, fontos, hogy a megfelelő pénzügyi eszközöket is megfelelő módon érvényre juttassuk. Mert hogyha ez lehetséges lesz, akkor biztos, hogy jó munkát fogunk végezni. Köszönöm. Köszönöm asszony a zöldek részéről. Ehm, eh, de rapporteur, eh, meneer Fidanza, en de andere collega's uiteraard al... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni Fidanza úr munkáját, és azok munkáját is, akik támogatták őt, és felszólaltak. Világos, hogy Európának nagyon nagy a potenciálja a turizmus területén, jelenleg azonban még túl kevés a transregionális vagy transnacionális projekt munka. Ez a potenciál még kiaknázatlan, és pontosan ez az a kihívás, amely előtt Európában állunk. Egy megalapozott, jól átgondolt elemzésre van szükségünk, arra vonatkozóan, hogy ez turizmus területén milyen európai többletérték valósítható meg határokon átívelően. Néhány kolléga már elmondta, hogy az idegenforgalom közvetlenül és közvetetten is kapcsolódik számos más politikához, és pontosan ezért rendkívül fontos a koordináció és az összehangolás. Nagymértékben egyetértek azzal is, amit a bizottság elmondott a kihívásokkal kapcsolatban. De még javulásra van szükség, hiszen a bizottság még nem fogalmaztam meg egészen pontosan a kihívásokat. A jelenlegi jó gyakorlatot felsorolta, megfogalmazta ugyan, de még konkrét cselekvési területeket kellene felmutatni. Ami a láthatóságot illeti, a szenzibilizálást, a profil pontosabb kidolgozását, a bizottság egy európai védjegyről beszél, először is fontos lenne megvizsgálnunk, hogy egy ilyen védjegy valódi többletértéket, hozzáadott értéket jelenteni. Rengeteg márka védjegy van, minőségi védjegy, környezetvédelmi védjegy. El kell gondolkodnunk azon, hogy egy ilyen harmonizált védjegy valóban egy többletértéket hordoz-e. Aztán a képzés, oktatás, a különböző szakmai területek, ezek mind rendkívül fontosak, de nagyon fontos lenne ezt a kérdést megvilágítanunk a kultúra és az oktatás szemszögéből. Aztán a fenntarthatóság, amely egy nagyon divatos fogalom manapság, az európai turizmusnak nyilvánvalóan kapcsolódnia kell a környezetbarát közlekedési módozatokhoz minden egyes területen. Ezen túlmenően azt kérném, hogy az idősebbek korcsoportjának nagyobb figyelmet szenteljünk, a 65 év felettieknek. Gyakran olyan személyekről van szó, akik mobilitási nehézségekkel küzdködnek, különösen az idegenforgalom területén az akadálymentesítés rendkívül fontos téma. Aztán eh, itt vannak az általány díjak, ezek is nagyon fontos szerepet játszanak ebben az összefüggésben, az utazások tekintetében. Itt mindenek előtt az adatgyűjtésre, valamint az ismeretek összegyűjtésére van szükség. Érdekes, hogy épp a földközi tengeri régióbeli országokkal kapcsolatosan lenne fontos ezt megvizsgálni, és szeretnék utalni arra is, hogy a bizottság milyen javaslatot tett, hiszen a bizottság javaslata újra és újra tagállamokra utal, számos tagállamban azonban épp a régiók rendelkeznek nagyon nagy hatáskörökkel, valamint a városok is a turizmus területén, és nagyon fontos lenne megvizsgálni, hogy mi a helyzet ezen a területen annak érdekében, hogy egy jól, á, jól átgondolt, összefogó jelentést készíthessünk, amelyben fel tudjuk mutatni, hogy Európának melyek az erősségei, és hogy azokat fel tudjuk használni egy európai többletérték számára. Köszönöm szépen. Ráner asszony a Kultúrás Bizottság részéről. Und ich bin mit dieser Verantwortung auch Köszönöm szépen, és tisztában vagyok a felelősségemmel. Szeretném elmondani, hogy a módosítók benyújtásának határideje már megváltozott a kulturális szakbizottságban. A témát természetesen főleg a kulturális idegenforgalom szemszögéből világítottuk meg a mi szakbizottságunkban, és főként azzal foglalkoztunk, hogy a kultúrturizmus révén hogyan tudjuk összekötni egymással különböző tagállamokat. Itt szóba kerültek a már ismert módszerek, valamint az új módszerek létrehozása a tagállamokban nem szükségszerűen az egykori vasfüggöny nyomát követő utazásokról van itt szó, hanem más ötletekről is. Ez volt tehát az egyik legfontosabb pont, illetve ez lesz a legfontosabb pont a Kulturális Szakbizottság jelentésében, hiszen mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a tovább, továbbképzése is. A duális rendszer egyrészt, ahol a, az elmélet és a gyakorlat egyformán nagyon fontos, tehát, hogy valaki tanulmányokat végezhessen egy egyetemen, ugyanakkor azonban a gyakorlatban is tapasztalatot szerezhessen. Emellett az európai védjegy tekintetében a nyelvtanulást tartjuk nagyon fontosnak, pontosan azért, hogy egy magas minőségű szolgáltatást nyújthassunk. Emellett annak ellenére, hogy tudjuk ugye, hogy a nap csak nyáron süt, és ezzel nem tudunk mit kezdeni, ezzel nem tudunk változtatni. Mégis meg kell próbálnunk, és ezt más kollégák is elmondták, a turizmus szezont, vagy az idegenforgalmi szezont meghosszabbítanunk. És ez a kulturális turizmus esetén egyszerű, mert megvalósítható, hiszen bármikor elmehetünk egy múzeumba, akkor is, a rossz az idő. Nyilvánvalóan itt jobbak az esélyek, tehát a szezon meghosszabbítására vonatkozóan, és ezt valószínűleg az állampolgárok is jobban elfogadják. Mindenek előtt az idősebbek csoportjában is ez jobban érvényesíthető. Nekem nem tetszik a szociálturizmus kifejezés, mégis egy olyan idegenforgalmat kellene kialakítanunk, amely mindenkire összpontosít, a fiatalokra is, akik egyébként pénzügyileg nincsenek előnyös helyzetben esetleg. Alig ha hiszem, hogy az Európai Unió a különböző turisztikai projekteket mind támogatni tudja, de talán ez a különböző oktatási programokkal összekapcsolva megvalósítható, vagy esetleg más projektekkel összekapcsolva ezt érdemes lenne kihasználni, ezt a lehetőséget, és itt nagyon sok mindent el tudnánk érni. A Kulturális Szakbizottság természetesen a sportot is kiemelten kezeli, majd a jelentésben, ez egyértelmű. A sportolás összehozza a fiatalokat, utazásra készteti őket, és ezáltal egy turisztikai vetülete is van, hogyha például a sportolókat arra kényszerítjük, hogy kulturálisan is művelődjenek, akkor nyilvánvalóan ennek az értéke még nagyobb lesz. Januárban szavazunk majd a Kulturális Szakbizottságban a jelentésről, és nagyon örülnék, hogyha, és Fidanza úrral már tanácskoztam erről, hogyha tehát itt, ebben a szakbizottságban is beépülne a munkába. Ami a turizmust illeti, úgy gondolom, mindannyian szeretnék azt támogatni. Tudom, az én országomban is rendkívül fontos. Szeretném megragadni az alkalmat és elmondani, hogy Ausztria az egyetlen EU tag, ahol két főszezon van, nyáron van egy és télen is egy. Nagyon örülnék, ha más országokban is megvalósulhatna ez, hiszen ez többletértéket hozna az állampolgárok számára, és ezért remélem, hogy ezt sikerül együttműködve a két szakbizottsággal megoldani. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bár úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném üdvözölni azt, amit Fidanza kolléga elmondott. Szeretném azonban üdvözölni a bizottság cselekvési tervét is, amelyet a tagállamokkal egyeztetve készített el. Remélem, hogy a szubszidiaritási elv nem fog sérülni. Üdvözlöm, hogy a parlament most megkapja ezt az új hatáskört a turizmusban. Úgy gondolom az elkövetkezendő évek folyamán ez hatalmas kihívás elé állít bennünket, és számos új témával kell majd foglalkoznunk. Két területre osztanám fel az idegenforgalmi kérdéseket. Azt hiszem, hogy Európa még nagyobb kihívásokkal szembesül, főként a kontinenseken átívelő turizmus területén, annak érdekében, hogy Európába tudja öm, hozni a hatalmas világméretű rendezvényeket. Azt hiszem, hogy itt még öm, nagyon sokat teendő. Ami az Európán belüli turizmus előmozdítását illeti, némileg visszafogott vagyok, ami a bizottság úgynevezett szenzibilizáló kampányát illeti, nagyon óvatosnak kell lennünk a turisztikai hullámok irányításával kapcsolatosan, nagyon óvatosan szabad csak belenyúlni a versenybe. Azt hiszem, hogy már ma az olyan nagyvárosok esetében, mint London, Párizs, Berlin, Róma, az ilyen városok esetében semmiféle gond nincs azzal, hogy turistákat vonzanak magukhoz. Ezek európai turisztikai mágnesek, de úgy gondolom, hogy a regionális turizmus területén kellene előrelépést elérni. Az utas jogokkal is lehetne elő, elő lehet, lehetne mozdítani a turizmust. Ma este az buszutasok jogaival kapcsolatos eh, egyeztetésekkel kapcsolatosan is eh, láthatjuk azt, hogy eh, az utasjogok erősítése mennyire fontos. Ami a szezon meghosszabbítását illeti, úgy gondolom, ezt különböző csoportokra kellene felbontani. Úgy gondolom, hogy a tagállamok közötti koordinálás, ami az iskolai szünidőt illeti elutasítandó, még akkor is, hogyha a bizottság javasolta, hogy ezt először önkéntes alapon kellene megvalósítani, mégis úgy gondolom, hogy ez nem szolgálja az európai integrációt, hogyha például egy bizonyos időszakban csak németek utaznak el és vakációznak, és aztán külföldön csak is németekkel találkozhatnak. Azt hiszem, hogy a vakáció, illetve a nyaralás vagy telelés pontosan azért jó, mert határokon átívelő ismerettségek, barátságok születhetnek. Azt hiszem, mindannyian nagy kihívás előtt állunk, és még nagyon sokat teendő ezen a területen. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kramer Ja, danke schön. Köszönöm szépen. Mindannyian az európai turizmus térségről beszélünk, és ez nagyon helyes is, de hatalmas problémánk van, ami a határokon való átlépést illeti. Épp kaptam egy e-mailt, amelyben emberek panaszkodnak, hogy a cseh Sumava erdő és a Bajor erdő között három át, három átjárót, gyalogos átjárót szeretnének lezárni, Egyszerűen nem értem, hogy miért, hiszen Európát össze akarjuk kötni egymással az európai országokat. Itt vasutas közlekedésről, gyalogos közlekedésről van szó. Három évvel ezelőtt már döntöttünk arról, hogy egy európai információs programot hozunk létre az összes vasúti járatokra vonatkozóan. Európa szerte bárhol lehet jegyet vásárolni, ugyanúgy, ahogyan ez lehetséges a légiközlekedésben. Ez sajnos nem valósult meg. A vasutak nagy mértékben tiltakoznak is az ellen, hogy tegyék információikat, és a számítógépes korban ez nem jelenthetne elvileg problémát, hogyha megvan az akarat hozzá. Szükség van tehát a szabad jegyvásárlásra és az információkra. Emellett az utas jogok kapcsán döntöttünk a kerékpáros közlekedés fejlesztéséről is. Épp a turizmusban évente 20%-kal növekszik a kerékpárosok száma, akiket, akikkel régen együtt álltunk a dugóban, azokat ma Európa szerte bárhol a biciklis utakon láthatjuk, ott találkozom velük. Azonban Számos tagállamban szemben Németországgal, ahol regionálisan is magunkkal vihetjük a kerékpárunkat, ezzel szemben számos európai tagállamban ez nem lehetséges. Európai szinten kellene lefektetni egy szabályt, miszerint az összes, az összes vonaton magunkkal vihetjük kerékpárunkat. Néhány tagállam már döntött erről, de nem minden vasútársaság, nem minden tagállam biztosítja ezt a lehetőséget. A TGV-n, a Eurostaron, a táliszon ez lehetséges, de a német IC-n sajnos ez nem lehetséges. Ezek is olyan intézkedések lennének, amelyek a fenntartható és környezetbarát turizmust támogatják, hiszen tudjuk, hogy a turizmus tönkre is teheti az egyes régiókat, és akkor aztán végül mindenki üres kézzel áll ott. Nagyon örvendetes, hogy az úgynevezett Cultural Route, azaz kulturális útvonal program is elindult. Régen az emberek főként a természeti látványosságokat ér, részesítették előnyben. Ma a Szent Jakab út például az egyik leg, legnépszerűbb útvonal. Az emberek úgy vannak vele, hogy több millió zarándok vándorolt végig ezen az útvonalon, én is szeretném ezt megnézni. A politika, a természeti látványosságok és a kultúra, kulturális előnyök összekapcsolása a turizmus számára rendkívül fontos lenne. Németországban 16 szövetségi államunk van, és ott mindenhol más-más a szünidei beosztás, hiszen mindenki úgy volt vele, hogy minden részvevő számára előnyösebb, hogyha három hónapig tart a szünet, mint hogyha hat hétig tartana, amikor minden német úton van. Ezt a rendszert, a régi rendszert megszüntettük Németországban, és egyszerűen nem tartom észszerűnek, hogy ezt most európai szinten bevezessük. Mindenki tudja, hogy mi történik Strasbourgban a plenáris hetek idején, duplájára növekszik a hotel szobák ára. Hogyha egy időszakra esik Európa szerte minden országban a szünidő, akkor ez mindenki számára csak megdrágítja, megnöveli a költségeket, és ez nem szolgálja senki érdekeit sem. Ezzel Bachulral egyetértek. Köszönöm. Köszönöm szépen, Dantor asszony. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak azért, mert megvilágította az ügyet, mint ahogy ez el is hangzott az idegenforgalom ellenállt a válságnak, és sok lehetőség van. Egy valamire szeretném felhívni a figyelmet, mondja NATO úr, a földközi tengerig tartó vidékre, én a Mont Blanc lábától jövök. Egyes vidékeken már érezni a felmelegedés hatásait, és delokalizáció, relokalizáció tapasztalható az idegenforgalomban, illetve a jövőben ez várható. Természetesen a minőség meg kell maradjon, és itt a képzés fontosságát szeretném aláhúzni, és a szabványosításét Természetesen az államok szubszidiaritása elsődleges, de az idegenforgalommal egy idegenforgalomnak egy általános kártára, minőségre van szüksége. Köszönöm szépen, Dekán asszony. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, deviza uniți în diversitate. Köszönöm szépen. Igen, azok, akik az Európai Unió területére lépnek, kulturális kincsel ismerkedhetnek meg Rómából, Párizsba, lehet menni onnit Barcelonába, tehát viszonylag kicsi téren nagy kulturális gazdagság található. A kutatás oldala az idegenforgalomnak igen lényeges. Remélem, hogy több nemzeti projekt lesz, de európai projektek is megszületnek. Hadd utaljak itt az utas jogokra, de azt inkább a fogyasztóvédelem szempontjából vizsgálnám. Szeretnék egy kérdést feltenni a bizottságnak. A csomag turizmus irányelvet át kellene tekinteni, ugyanis megérett rá. Sok ilyen javaslat született. Hogyha az európai idegenforgalmat fejleszteni akarjuk, a, akarjuk fejleszteni, akkor nagyon jó minőségű szolgáltatást kell adjunk Palma de Mallorca-ba összerveztünk egy utat, mi a közlekedés és idegenforgalmi szakbizottság, és ott egy egyetemen kipeszték azokat, akik a szolgáltatásokban fognak dolgozni. Nagyon fontos aspektus a képzés. A szociális turizmus is fontos. A Kalipszó program igen sikeres volt. Ezt nemzeti szinten kell folytatni nemzeti szintű idegenforgalmat is elő kell segítenünk. Szeretnék olyanról szólni, amiről kevesen szóltak, a tengerparti idegenforgalomról. Európa nagyon sok természeti erőforrással rendelkezik, a termálvizeken Magyarországon és máshol Európában, és azt hiszem a termálturizmus az egész évre kiterjedhet, nem idényileg, és sokakat vonzhatna. Higgins úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék én is gratulálni Felánca úrnak. Azt hiszem, hogy mostanáig nem volt szerencsé közlekedés idegenforgalmi szakbizottság, mert a turizmus egyfajta elhanyagolt része volt a tevékenységünknek ő nem szerepelt eléggé a napi rendünkön. A ö, szezonalitásról beszéltünk, az idény jellegről valóban télen lehet más szolgáltatásokat ajánlani. A választás elősegíti a diversitás. Vannak a luxus hotelek, de vannak a két-három csillagos hotelok is. Ez más kategória kempingekre is kell gondolni, de teljes körű szolgáltatással. A második megjegyzésem a diversitással, eh, a választással eh, kapcsolatos. Egyesek a golfot szeretik, és eh, lehet a golf, ez nagyon drága, nagyon olcsó, ez országoktól függ. Ö, Más lehetőségek vannak tengerparton, folyóparton például. Kulturális diversitás van. 27 tagállamunk van. A diversitást kell erősíteni. Mozaik van itt a különböző kultúrákból, és ez a kulcsa a sikerességnek az EU-ban minden esetre zöld teret kell fenntartani ökológiai szempontból. A válság idején az a fontos, hogy értéket tudjunk a megfelelő árért adni. Mindenesetre verseny van a légi közlekedésben olyan országból jövök, ahol a légi közlekedés nagyon fontos, Ryanair, bármi is a véleményünk róla, ott található. Mi nem adunk megfelelő minőséget, és a az árainkról kiderültek, hogy túl magasak. Ez is hozzájárul a válsághoz. Még valamit figyelembe kell venni, a külső piacot sok amerikai ír származás, és, és erősíti a kapcsolatokat. Az amerikaiak kíváncsiak a gyökereikre. Még Barack Obamát is egyesek magukénak reklamálják, kennedy természetesen. Itt is nagyon sikeresek lehetnénk, de sajnos az arany tojás tojó tyúkat levágtuk. Szó volt arról, hogy a vízumkönnyítés mennyire szükséges. szükséges. Például Tájvannal 20 millió ember lakik a pici tájvani szigeten, meg kellene vizsgálni, hogy másokkal is hogyan lehetne vízumkönnyítés elérni, ahogy velük. Itt a kihívás előttünk, van mit tennünk, jók az esélyek, főleg válság idején. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mielőtt a bizottság kérdezném, talán Fidanza úr kíván szólni. Köszönöm szépen a bevezetőt is, ami nagyon értékes volt, és nagyon kiegyensúlyozott. Csak három megjegyzésem lenne. Az egyik az, hogy a, az idegenforgalmunkat ki kell szélesíteni kerüljön bele másfajta idegenforgalom is, a hagyományos tengerpart és hegyek mellett ne csak ez legyen a filozófiánk. Ne felejtjük el, amit Rana asszony mondott, a Kulturális Szakbizottság is vizsgálja a kulturális örökségünket, kulturális kincseinket, a sport, turizmusra is gondolok, amikor Norvég, norvégokkal, svédekkel találkoztam a repülőtéren, akik a Manchester United akarták például megtekinteni. A dánok, norvégok, ról Michael Rodgoli jelenleg nem szerepel, de ennek ellenére de ö, tudni kell, hogy hányan jönnek, hogy ezeket a csapatokat megnézzék játszani. Ö, jó, hát itt az NB1-ről van szó természetesen. A sportturizmus nagyon jelentős része az idegenforgalomnak. A második megjegyzésem ö, a ö, csomag ö, irányelv. Ez teljesen elavult Bizonyos szempontból ez torzítja a versenyt. A túroperátorok, Thomson vagy Thomas Cook követik a csomag irányelvet, de a Ryanair nem. Ők csomagot adnak el a honlap szerint, de gyakorlatilag megkerülik a szabályt. Most a bizottságnak új irányelvet kell kidolgoznia, amely figyelemmel van a fogyasztói jogok védelmére. Harmadik megjegyzés, az a kérdés, hogy nincsen minimális biztonsági rendelkezés az idegenforgalomban, az elhelyezés, a szállás, elszállás szempontjából az EU-ban. Mindent szabályoztunk, a teherautók vezetési idejét, a a vezetési időt, a járműveket, de minimális biztonsági szabály nincsen a szállodákban. Ha megnézzük, hogy milyen balesetek voltak, két brit gyerek Kárfóban meghalt, szénmonoxid mérgezésben tíz gyerekét felnőtt egy párizsi szállóban súlyosan megsérült. Észak Lengyelországban 18 halott volt, és csak néhány példa sorolhatnám. Ez az utóbbi három-négy év termése. 2008-ban Fidanza úr a, a, a az európai szállóipart felhívta az illetékes biztos, hogy dolgozzanak ki ajánlásokat a szállodák számára. 2009 végére ez a kárta teljesen hatástalannak bizonyult. Ez önkéntes követést jelentett csak, és semmilyen kötelező jellege nem volt. Úgy tűnik számomra, hogy nincsen minimális szabvány. Egyszerűen nem sikerült szabályozni. Kérem, hogy ezt is vegye bele a jelentésébe. Köszönöm szépen. A bizottság nevében Tadini asszony hol van? Tessék. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm eh, szépen, elnök úr, néhány eh, szó. Megköszönném a eh, meghívás nagyon érdekes ülésre való meghívás. Köszönöm szépen Fidanca képviselő úrnak a nagyon érdekes javaslatát, amelyel egyetértünk. Egyetértünk a szerkezetével, a prioritásokkal. Annyit mondanék el még, hogy a közleményünket nagyon ambiciózusnak, átfogónak tekintjük. Sok tucatnyi, sok százi ötlet felmerült, ezért elmondom, hogy új akcióknak is van helye ebben a keretben. Várjuk a munka eredményét, és a finem hangolásra készen állunk. és örülünk, hogy ma itt lehetünk, és átgondolhatunk néhány gondolatot, amelyet kifejeztek, és néhány javaslatot is megfontolhatunk, amit elhangzott, ami pedig a csomag package travel irányelve felülvizsgálatát illeti, erre egy év múlva körülbelül készülünk. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, Fidesz úr. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm minden kollégának a nagyon pozitív hozzájárulásukat. Még a szöveg nem is létezik, ugye, és már ilyen jelentős ajánlatokat, javaslatokat kaptam. A jövő héten már egy munkadokumentummal láthatom majd el önöket, de mindaz, amit most hallottam itt, arra mutatnak rá, hogy, hogy egy hogy sokkal jobb munkát végezek majd, mint amit terveztem az utóbbi hónapokban a többi intézmény is nagyon jelentős munkát végzett e területen. A belga elnökség mindent megtett, hogy prioritásként e, foglalkozon az idegenforgalommal, és ahogy önök is e, mondták, egyetértenek velem, és azt is hallottam már, hogy a magyar elnökség is ugyan ebben az irányban fog tevékenykedni. Ahogy már elmondtam a bevezetőmben, én úgy gondolom, hogy a mi fő kihívásunk az az, hogy ne egy olyan jelentést készítsünk, amely egész egyszerűen felsorolna, egy felsorolás lenne a különböző turisztikai csoportokat vagy kategóriákat, a, úgy gondolom, hogy erőfeszítéseket kell tenni arra, hogy fejleszük a különböző ágazatokat az idegenforgalomban, és mindenképpen fontos az, hogy a szubszidiaritás elvét tiszteletben tartjuk. Erről biztosíthatom Bach és más kollégákat is, akik felvetették a témát. A Lisszaboni szerződés értelmében teljesen világos a helyzet, de tudjuk azt, hogy az Európai Unió 27 tag államában regionális szinten foglalkoznak sok esetben a az idegenforgalommal. Éppen ezért ezt is figyelembe kell vennünk a munkánk során. Ami a képzést illeti, úgy gondolom, hogy egy nagy minőségi ugrást kell elvégeznünk, és nem szabad a, a múltbeli dolgokat tovább vinni. Mindenképpen ambiciózusnak kell lennünk. a vállalatokat is vállalatok szerepét is ki kell emelni. Megfelelő vállalatvezetőkre van szükség. A képzés ezért fontos. Ami a technológiai témát illeti, ez is egy nagyon fontos téma, hogy az elnök úr is rámutatott, itt különböző turisztikai csomagok, fejlesztéséről van szó, de a KKV-k szerepéről is. Aztán ott van az internet, ami egy nagyon fontos eszköze a turizmusnak is. Nagyon sok vállalat dolgozik az idegenforgalom területén, és ezekhez interneten lehet sok esetben hozzáférni. Nagyon nagy lehetőségeink vannak a fejlődés területén a olyan országok, mint Oroszország, mint Kína, és a, ezen országok középosztályai számára nagyon sok utat, utat, különböző csomagot nyújthatunk. Ehhez természetesen megfelelő hatáskörre, szakképzettségre van szükség, de természetesen például, hogyha egy kínai e, eljön Európába, akkor megfelelő feltételeket szeretne e, kapni. E, ahogy Tudini asszony is elmondta a bizottság részéről, azért van egy ellentmondás ebben az egész helyzetben, Tajani biztos indította el ezt a munkát, és ott van Reding biztos asszony is, aki bizonyos területeken az ő hatásköre is kapcsolódik ehhez a témához, de aztán más aspektusokat is meg lehet említeni olyan aspektusokat, amelyek nehezítik a munkánkat, de mindenképpen fontos mindazt, amit hallottam, és remélem, hogy egy jó szöveget tudok majd a rendelkezésükre bocsátani a jövő héten már. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, Firanca úr. Az januárban fogjuk megvitatni az ön jelentés tervezetét, márciusban a szakbizottság fogja fogja a szavazást lebonyolítani, és áprilisban a plenáris ülésen lesz a szavazat. Köszönöm szépen. A következő napi rendi pont a 2007-2013 között időszak kohéziós programjainak végrehajtásáról szóló 2010-es évi jelentésről van szó. Kolicsek úré ez a jelentés, de sajnos Kolicsek úr nincs itt, és Vész asszony rabízta a feladatot, de ő sincs itt ma. Éppen ezért az elnök az, aki mm, be fogja mutatni önöknek ezt a jelentéstervezetet amely tehát a négyes napirendi pont szeretnék néhány megjegyzést tenni a véleménytervezettel kapcsolatosan, mielőtt elindítanám az eszmecserét. Kolicek úr a Sure bizottságban is közre működik, és a, a transeurópai közlekedési hálózati programmal a TEN-tével foglalkozik. Már ott is megvitatták ezt a témát a dokumentumokból. Tudják önök is, hogy Koricsek úr beszél a, arról a 82 milliárd euróról, amelyet a partizános előirányzatok szánnak a közlekedésre, de ebből mindössze 17 milliárd eurót a TNT prioritás hálózatára, és 27,2 milliárd eurót az átfogó részre. Az összeg másik felét a TNT térképei nem jelölt nemzeti, regionális, helyi projektekbe való befektetésre fordítják. Természetesen szól a különböző közlekedési módokról, és a módokba tervezett befektetésekről, a vasúthálózat és a vasúti projektek elindításának elhasználásra való hajlandóságot is megemlíti, amely azzal a veszélyre, hogy a TNT hálózat megmarad 27 nemzeti hálózat rossz összekötetésű agglomerációjának különösen a kohéziós országokban fontos a az egyensúlyt biztosítani, mert azt látjuk az összehasonlításból, hogy a közutak és a vasutak kiegyensúlyozatlansága tovább súlyosbodhat, ha vasúti ágazat befektetései továbbra is késnek, amint azt a kohéziós politika végrehajtásáról szóló 2010-es jelentés is hangsúlyozza felhívja a figyelmet arra, hogy nincs részletes tájékoztatás a közlekedési befektetések folyamatban lévő végrehajtásáról, felveti, hogy a végrehajtás pontosabb értékelése esetleg felderíteni a TNT projektek programozott befektetésének komoly késedelmeit, és különösen a gazdasági válság fényében ragaszkodik az ütemterv pontosabb betartásához. Különösen felhívja a figyelmet a ha a projekt, nyilvánvaló projektek határokon átnyúló problémáira, Továbbá szorgalmazza a TNT számára összességében rendelkezésre álló források növelését, a kohéziós finanszírozás közlekedési projektekre irányuló elkülönítése és ezen belül a TNT gerinchálózata szánt külön összegjelölése révén, mivel ez a kohéziós források hatékonyabb és az éghajlatváltozás és fenntartható fejlesztési uniós céloknak jobban megfelelő felhasználásához, valamint a TNT hálózat hatékonyabb megvalósításához vezet ne. a képviselő lesz az első felszólaló e témát illetően. Köszönöm. Nagyjából egyetértek a jelentéstevővel, amikor a TNT projekteknél aláhúzza az egységesség szükségességét, főleg amikor a határon átnyúló projektekről beszélünk. De meg kell vitatni az EU belső és külső határait is. Nagyon fontos a PPP, a közös és magánszféra együttműködése a az eszközök felhasználásában. Ne feledkezzünk meg a széndiokszid kibocsátásról és a klímaváltozásról. Van egy kérdés, amelyet szeretnék magam is felvetni, mivel a Közvetés Ellenőrzési Szakbizottság tagja is vagyok. A következőről van szó. A kohéziós politika eszközeit megfelelően kell felhasználni. A cél érdekében nem így történt az előző években. És ez az összes projektre jellemző. Egyes tagállamok jelenleg nagyon magas hiba százalékkal dolgoznak, és még vissza sem fizették a tévesen felhasznált összegeket gondoltam ezt is meg kell említeni. Az utolsó pont, elnök úr, az együttműködés. Ezzel kapcsolatban szeretnék egy javaslatot tenni. Nagyobb együttműködés szükséges a szakbizottságok között a közlekedés területén. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, nagyon fontos volt az utolsó megjegyzés különösen a regionális ügyek szakbizottságára gondolok itt. Ott van a listán Rafael úr. Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek. Borislav Liberacki kollégánk ma nem tud itt lenni. Ennek ellenére mégis szeretném megköszönni a jelentéstevő munkáját, és csatlakoznék az elhangzottakhoz. Csatlakozunk ahhoz, amit ő megállapított, nevezetesen, hogy a kohéziós alap eszközeinek nagy részét továbbra is a közúti közlekedés területén használják fel, és a közúti infrastruktúra területén. Na, ami jobban örülnék annak, hogyha a vasúta, vasút és a belvízi hajózás területén költenék el ezeket a pénzeket. Néhány hónap után sem történt itt semmi, főként a határokon eltívelő projektekkel kapcsolatosan létezik nyilvánvaló probléma. Ezek a projektek elhalasztottak, nem, nem zárultak le időben. Főként a határmenti területeken kidolgozott projektekkel kapcsolatosan van ez így. Egy további probléma merült fel, itt a kifizetésekről van szó. A jelentés azt hangsúlyozza, hogy itt egy eltérés van az eredeti tervekhez viszonyítva. Hiszen a 2007 2007-től 2013-ig terjedő időszak már félig eltelt, vagy több mint feléig, és körülbelül az eszközök 17-19%-át költöttük el. Érdemes lenne elgondolkodni közösen a regionális szakbizottsággal azon, hogy hogyan tudunk többet tenni az infrastruktúra területén. Köszönöm. Köszönöm szépen, Lichtenberger kolléga. Ja, herzlichen Dank, Harry. Nagyon szépen köszönöm. Nagyrészt én is tudok azonosulni Kolicek kolléga elgondolásaival. Mindenek előtt a hatos ponttal. Régebb óta követeltük már azt, hogy a közlekedési infrastruktúrális projektek megvalósításával kapcsolatban szeretnénk egyfajta elemzést látni, mindenek előtt a vasúti közlekedés vonatkozásában. Fontos lenne egy részletes elemzés ebben a vonatkozásban, nem csak a közlekedési, transzeurópai hálózatok tekintetében, hanem az összes eszközre vonatkozóan, amelyeket a közúti hálózatépítésben kiadnak, részint nagyon szervezetlenül, amennyire én tudom. Ez számunkra nagyon fontos lenne. Ezen a területen koordinált információkra volna szükség, hogy világosabban láthassuk, mi történik valójában. Éves felbontásban is érdemes lenne látni, mi történik a beígért ütemtervek vonatkozásában, illetve annak tekintetében, hogy aztán végül mit se sikerült megvalósítani. Ami a közlekedési alap kérdését illeti, és ez valószínűleg nem okoz meglepetést, nem vagyok lelkes támogatója az ötletnek. Egyrészt azért, mert mindenek előtt a kohéziós országokban az infrastruktúra javítás kérdését differenciáltabban kellene szemlélni, másodszor pedig azért, mert ezzel megszűnne az ellenőrizhetőség és az áttekintés azokra az folyamatokra vonatkozóan, amelyek itt zajlanak. Ezt egyébként is elmondtam mindig a közlekedési alappal kapcsolatos vitákban. Itt eltérnek a nézeteink. Kolicsi kolléga mindenek előtt a különböző közlekedési módozatok közötti kapcsolódási pontokat említette. Ezeket rendkívül fontos lenne előmozdítani, de azt láthatjuk sajnos, hogy itt a deficitek növekednek és nem csökkennek, és számomra ez egy nagyon nagy hátrány. Köszönöm. Köszönöm, uh, Vandra az uh, úr az egyszer nevében. Collega Flassak és schaduwrapporteur, Köszönöm szépen, elnök úr. Flachert kolléga, árnyék jelentéstevő, sajnos ma nem tudott eljönni. Arra kért engem, hogy az ő nevében megemlítsek néhány pontot. Ő ugyanis néhány módosítót szeretne majd benyújtani. Nyilván igaz az, amit a harmadik bekezdésben mond a jelentéstevő, azaz az elosztásban egyensúlytalanság mutatkozik a különböző közlekedési módozatok vonatkozásában. Egyrészt az Európai Unió fővárosaiban hoznak meg bizonyos döntéseket, ezektől függ gyakran, hogy bizonyos infrastruktúrális projekteket megvalósítanak-e vagy sem. A belvízi hajózás gyakran háttérbe kerül. A fővárosoknak gondolniuk kellene erre. Ami a hetes pontot illeti, kollégám úgy véli, hogy a közúti infrastruktúrális projekteket is meg kellene itt nevezni, nem pedig csak a vasúti projekteket és a belvízi hajózás projektjeit. A transzeurópai hálózatok jelentőségét emellett ki kellene emelni a helyi gazdaság számára is. Vlaszek kolléga tehát arra kért engem, hogy elmondjam ezeket a pontokat az ő nevében, frakciónk álláspontját is ismertetve. Köszönöm, Riké úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok röviden hozzászólni és négy pontról szólni. Az első az, hogyha egy bizonyos ideje mindenki tudatában van, mennyire fontos a kohéziós politikában a közlekedés, és mennyire fontos a kohézió a közlekedésben. Ennek különböző okai vannak. Ez egy kereszt megfelelés, és ezt a Bradek jelentés világosan kibontja. Akkor hol van a közlekedés pénze? Ez a kérdés merül fel. Nem a közlekedési szakbizottságnál, hanem a reginél. Mert a pénzügyi ütőképességünk 1,5%-a annak, amit ők fordíthatnak a közlekedésre. Harmadik megjegyzés, aki fizet, az utasít. A regi azonban nem azt kéri, amit mi várunk az európai közlekedési politikától. Ez a jelentésből kiderül, és a kollégák szavaiból is nem jó módokat favorizál, mert a közutat, azért, mert az európai értéke az infrastruktúrának nem stimmel, regionális érdekeket helyeznek előtérbe, és lemondunk a transzeurópai hálózatról, tehát a lokalizáció és egyáltalán a kifizetés nem stimmel. Negyedik megjegyzés, alapvetően meg kéne egyezni azokkal, akiknél ott van a pénz, azért, hogy a pénzt optimalizáltan ö, költsük el a ö, közlekedésre. Hát nehéz belenyúlni a kollégák zsebébe, ezt nem veszik jó néven, nem örülnek, hogyha mi mondjuk meg, hogy hogyan költsék el azokat az összegeket, amelyeket kapnak a költségvetéstől. Tehát az első probléma az, hogy hogyan koordináljuk a tevékenységünket a regi szakbizottsággal. Ezt már többször is megemlítettük. Ezt diplomatikusan kell tenni, nem lehet túlságosan, brutálisan neki menni. Második javaslat a koordináció kapjon különböző eszközöket. Talán a Regi Szakbizottság nem gondol arra, hogyan lehetne optimalizálni a közlekedést. Megvannak ennek a finanszírozási eszközei a költségvetés ben például a felcímkézés, felcímkézés, illetve a PPP illetve az EIB eszközei, vagy a Margit alap felhasználható. A halálos bűn az európai közlekedés politikájában a költségvetési hozzárendelés szintjén található meg. Talán a költségvetési szakbizottsággal, de főleg a regivel kell beszélnünk. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, Grosz úr. Rövid leszek, a kollégák már említették a témát. Számomra fontos, hogy mi a közös a kohéziós politikában és a közlekedésben. 80% az arány az utak esetében, és 20% a többi projekt számára. A számokat ismerjük azokból a dokumentumokból, amelyeket más szakbizottságok állítottak elő, a transzeurópai hálózatok esetében pedig a tízszeres összegekről van szó. Megéri tehát diplomatikusan bánni, másrészt azonban határozottan a koordináció témájában, ami a koordinációt a regionális szakbizottsággal illeti. Lassan a bizottság is átveszi a kondicionalitás fogalmát. Ez azt jelenti, hogy bizonyos eszközöket bizonyos körülmények között lehet felhasználni ami a körülményeket vagy feltételeket illeti, itt szavatolni kell az együttműködést és a koherenciát a közlekedés politikával. Ez számomra rendkívül fontos lenne, de természetesen nem szabad azt a benyomást keltenünk, hogy a kohéziós alapra tesszük a kezünket, úgymond. Egyszerűen arról van szó, hogy koherens politikát szeretnénk megvalósítani, a regionális fejlesztés, a regionálpolitika és a közlekedés, valamint remélhetőleg a környezetvédelem bevonásával is, az ENVI szakbizottság hozzájárulásával, hiszen itt rengeteg a párhuzamosság és ellentmondás. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tika Olszon. Transport... Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy a közlekedési bizottság sikeres lesz abban, hogy befolyásolja a jövőbeni kohéziós politikát. És hogyha a kohéziós politika területén, a fejlesztési politikában egy nagyobb részt tudunk igényelni a kohéziós alapból, és ezt arra fordítjuk, hogy a közlekedés területén tudjunk fejlesztéseket megvalósítani. Elemzéseink azt mutatják, hogy azok a tagállamok, amelyek jobb tapasztalatokkal rendelkeznek a strukturális alapok felhasználása tekintetében közlekedési projektekre, először is egy megvalósíthatósági tanulmányt végeztek, és a nagyobb infrastruktúrális munkálatokat később kohéziós vagy a fejlesztési alapokból végezték el, vagy pedig nemzeti pénzek felhasználásával. Természetesen megpróbálták mindenek előtt a struktúrális alapokat felhasználni erre a célra. Ezért azt gondoljuk, hogy üdvös lenne, hogyha ebben az állásfoglalásban a finanszírozási lehetőségek komplementaritását emelnék ki. Egyrészt itt van tehát a transzeurópai hálózatok büdzséje, másrészt itt vannak a más költségvetési eszközök is. Köszönöm. Ich wollte nur noch mal äh, darauf eingehen, Szerettem volna arra reagálni, amit Matthew Gross mondott. Természetesen lehet erről vitatkozni, de hogyha a 80 százalék közúti infrastruktúrális eszközből aztán az lesz, hogy 80%-at a transeurópai közlekedési hálózatokra fordítunk, akkor az éghajlat számára, az éghajlat tekintetében nem tettünk még mindig semmit. Ezért nagyon fontos elgondolkodni azon, hogy hova folynak a pénzek. Köszönöm szépen az utalást a 80-20%-ra, ezentúl használni fogom ezt az adatot, el kell gondolkodnunk azon, hogy mire költjük a pénzeket. Az első vasúti csomagban, ha jól emlékszem, támogattad is ezt, megállapodtunk abban, hogy 40% a vasútra, vasúti hálózatokba folyik. Mi zöldek azt szeretnénk, hogyha a vasútba folyna a pénzek 40%-a, legfeljebb 20%-a közlek, a közúti hálózatba, és a maradék a gyalogos és a kerékpáros közlekedésben hasznosulni, hasznosulna. Nagyon fontos tehát azt megnéznünk, bárhol is költsük el a pénzeket, a pénzeknek legalább 40%-át jó irányba költsük el, hiszen az éghajlatot csak úgy védhetjük meg, hogyha ezeket az arányokat megváltoztatjuk. A közúti közlekedésben történik a legtöbb széndiokszid kibocsátás, ezt nagyon fontos szem előtt tartanunk, és fontos ezt komolyan mennünk holnap aztán a szavazásnál majd megmutatkozik, hogy meghagyjuk, maradunk a jelenlegi helyzetnél, vagy megváltoztatjuk az arányokat. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen, Michael. A bizottság részéről most nincs itt senki, pedig általában ugye ilyenkor a bizottság képviselője kap szót. Tehát arról szeretném önöket ismertetni, hogy december 8-a a módosítók benyújtásának határideje, a szavazás januárban lesz a szakbizottságban, a plenáris ülésen pedig februárban kerül sor a szavazásra. Tehát december 8-a a módosítók benyújtásának határideje a következő témánk az Európai Városfejlesztési Menetrend és jövője a kohossziós politikában Rosbach asszony, a vélemény előadója, öné a szó, Rosbach asszony. Köszönöm. Elnézést kérek a késésért, de egy másik ülésre jöttem. Szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, akik nagyon jó módosítókat, mm, akiktől jó módosítókat kaptam. Van Darling úr tett fel nekem kérdéseket a, a vízi buszokról, a folyami buszokról, az én városommal kapcsolatosan el kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon fontos téma. Tikau asszony az elektronikus elektromos kocsikról tett fel kérdést, az, és, és nagyon szépen köszönöm azt a sok javaslatot, amit kaptam. Remélem, hogy a holnapi szavazási lista, tehát mit, megvan mindenkinek, azt hiszem, Pikau asszony azt kérte, hogy az ő hatos módosítását egy új bekezdésnek tekintsük, ez, én ezzel egyetértek, ez számomra megfele. Ahogy majd meglátják, ahogy Kremer úr is mondta, részenkénti szavazást kért, és Kramer úr módosítóját nem veszük ki a C kompromisszumból, hanem a C kompromisszum hoz kiegészítésként hozzáadjuk. Tehát itt a ö, ö, közös gépkocsi ö, való utazás, közös utazás, aztán a kerékpározás, stb. Tehát ez mind benne van ebben a módosítóban. Nagyon sokan egészen új ötletekkel jöttek elő, új gondolatokat kaptam. Nagyon jó kompromisszumokat tudtam kialakítani éppen ezért, és eh, nagyon sokat eh, harcoltunk azért, hogy eh, kialakítsuk a kompromisszumokat, és remélem, hogy holnap egy jó véleményt fogunk megszavazni. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Riké úr, az LPP részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a jelentéstevő eh, képviselőasszonynak a munkájáért. Nagyon jól eh, összefoglalta a fontos dolgokat. Ez a jelentés, ez a véleménytervezet nagyon fontos, ugyanis eh, az európai Unió nagyon fontos területét érinti. A városfejlesztés nagyon fontos, ugyanis az európai eh, lakosság 85%-a érintve van eh, e, e, témában. A bizottságot is nagyon érdekli a téma, fontos, fontos a légszennyeződés, fontos, nagyon nagy dugók vannak sok városban, aztán ott van a, a, a transeurópai, ott van a közle, transeurópai közlekedési hálózat, mind ezek a témák érintik a városfejlesztési menetrendet és Mellesleg Nincs semmiféle ellenvetésünk a jelentéstevővel együtt, egyet értünk a kompromisszumok terén is. Persze volt néhány kiegészítés, ugyanis számos olyan témát is be akart venni a jelentéstevő, amelyek nem igazán ide tartoztak, úgyhogy nagy részben egyetértünk, és a módosítókat benyújtottuk. Köszönöm szépen, al új képviselő úr. Ik wil uh, om te beginnen collega Ines uh, Ayala. Szeretném először is Szeretnék először is elnézést kérni Jele Sanders kolléganő nevében, ő ugyanis nem tud ma itt lenni. Csatlakoznék Riki kollégához. A jelentés nagyon fontos és nagyon érdekes is. Épp a városi mobilitás rendkívül fontos téma, és a jövő egyik nagy kihívása és témája. Egyre több ember összpontosul a városi területeken, a közlekedési dugók, a városok élhetősége, ezek mind nagyon fontos kérdések, és Európának igen értékes többletértéke van ezen a területen. Erről már többször is beszéltünk, több jelentésben is szerepelt ez, a bizottság zöld könyvében és cselekvési tervében is szó esett erről. És ez nagyon fontos volt a e téma szempontjából. Több kompromisszumos módosítót tud a frakciónk támogatni. Úgy gondolom, nagyobb nyomás alá kellene helyeznünk a bizottságot, mint ahogyan ezt ez a szöveg teszi, nyomás alá kell helyeznünk a bizottságot, hogy konkrétan sikra szálljon ezekben a kérdésekben, cselekvési tervével kapcsolatosan. Mind a mai napig nem kaptunk jelentős jelentést a dolgok jelenlegi állásáról. Például egy európai hálózat kiépítéséről, amelyben a városok megvitathatnák a legjobb gyakorlatokat ez nagyon fontos lenne, és ez csak egy példa. Igaz ez egyébként számos olyan intézkedésre is, amelye, amely a bizottság cselekvési tervében áll. Ha a bizottság képviseletében valaki itt van, akkor szeretnék választ kapni arra, hogy esetleg több információt kaphatunk-e ezzel kapcsolatosan. Ez nem csak azért fontos, hogy egy jobb jövőképet tudjunk megalkotni, hanem Fontos tudnunk azt is, hogy a bizottság gyakorlati szempontból helyben is eleget tesz a kötelezettségének. Ebben a dossziéban számos fontos pont szerepel, és biztos meg tudunk ebben egyezni. Köszönöm szépen a liberálisok részéről, Szavisza asszony. Köszönöm elnök úr, kedves kollégák, én is szeretnék köszönetet mondani Rosszbak asszonynak a munkájáért, és természetesen minden képviselőnek, tagnak, akik módosítókat nyújtottak be. Először is azt szeretném elmondani, hogy az ALDE frakció egyetért minden kompromisszumos mm, javaslattal, módosítóval, azokat is beleértve, amelyeket jó magam terjesztettem be. Nagyon sok a módosító, de azért vannak olyanok, amelyek nem kellene, hogy benne lenni, legyenek ebben a szövegben, amelyeket nem támogatunk, mert szerintünk túlságosan részletbe menő javaslatok. Nem szabad elfelejteni azt, hogy ez egy vélemény tervezet az Európai Városfejlesztési Meneten és jövője a kohéziós politikában. Ezt a címet viseli a véleménytervezet, és azt hiszem, hogy nem nekünk kell ebbe, ezzel a jelentéssel megoldani az összes közlekedési problémát, ami a nyolcas bekezdést jelenti, illeti. Itt a, úgy gondolom, hogy a TNT projekteknek sokkal részletesebb kiatása van, mint nem csak a városokra korlátozódnak ezek a programok. Itt azonban az európai városfejlesztési menetrendről van szó, sok esetben bizonyos módosítók minden problémát meg akarnak oldani, nagyon részletesek. Az ALDE támogatja Rosbach asszony véleménytervezetét. Köszönöm, köszönöm szépen, Kramer úr, a zöldektől. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, a kiváló együttműködésért, köszönet az árnyék jelentéstevőknek is, és a kompromisszumok, amelyek megszülettek, ezeket mind támogatjuk. Egy dologot már említett, a jelentéstevő esetében csak a mínusz 40 százalék esetében többet szerettünk volna, de mi már ezzel is elégedettek vagyunk, mert már ez is hatalmas előrelépés lenne. A második pontban pontosítást szeretnék a D-kompromisszumban, ahol az áll, hogy intermodal mobility trains. Itt az elmondottakat lehetne tehát hozzáfűzni a szöveghez. Mi ezt nevezzük fenntartható közlekedésnek. Azt kérném tehát, hogy itt támogassanak bennünket, hogy ezt bevehessük a kompromisszumba, hogyha a jelentéstevő egyetért ezzel, és Mátyő Goros jelenleg nincs itt, de miután egyetértett a 40%-kal, valószínűleg ez már nem jelent problémát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Brad Born úr következik. Az... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Rozbak asszonynak. El kell, hogy mondjam, hogy a, a hogy ö, a kompromisszumos javaslatok ö, nagyon sokat javítottak a, az eredeti javaslatainkon. Mellesleg Riké úr jól rámutatott arra, hogy miről is van szó ö, ezen a területen. Ö, a városi fejlesztési politika, a városi közlekedés, ö, ahogy ő is rámutatott, a nemzeti kormányok hatáskörébe tartozik sok esetben az helyi önkormányzatok hatáskörébe, és úgy gondolom, hogy ott is kell maradni. Nem szabad EU szintre vinni ezt a témát, a, nemze- a tagállamok hatáskörében kell maradnia ezeknek a tevékenységeknek. Elsősorban ugye a városi közlekedésről van szó. Aztán van egy pozitívabb dolog is. Úgy gondolom, hogy sok képviselő felvetette joggal azt a kérdést, hogy a gyakorlatot meg kellene változtatni az európai városokban, a legjobb gyakorlatot, a legjobb tapasztalatokat ki kell cserélni az európai városok szintjén. Sok képviselő beszélt egy fontos témáról, például Alkadraui is, hogy a bizottság mit tesz e, e témában. Hát a bizottság az ég a világon semmit nem tesz. A, ezen a szinten ahogy Szavissza asszony is mondta, és egyetértek vele, hogy vannak még olyan módosítók, amelyek mindent meg akarnak, amelyeken mindent meg akarnak oldani, például Kramer úrnak is az egyik javaslata ilyen. Végül pedig végül pedig, elnök úr, A kompromisszumos javaslatok sokkal inkább emészthetővé teszik ezt a jelentést, de majd meg kell nézni, hogy, hogy mi fog történni holnap majd a szavazás alkalmagával. Köszönöm, Rosbach asszony, kíván válaszolni? Igen, nagyon szívesen válaszolni az elhangzottakra. Elviekben én is úgy érzek, mint Szaviszár asszony is, Bradburn úr. Nekem is az a gondom, hogy nem hiszem, hogy Dán képviselőként tudhatom azt, hogy egy kis szicíliai város számára mi lenne a kedvező megoldás, vagy mi kedvezőtlen számára. Tulajdonképpen a jelentéssel van egy általános probléma, nevezetesen az, hogy nagyon nehéz mélyen belemerülni a részletekbe, és ilyen messze menő következtetéseket levonni, hogy az egyes kisvárosok esetében mi a jó és mi a rossz. De nyilvánvalóan levonhatjuk azt a következtetést, hogy a legjobb gyakorlatok megosztása nagyon fontos, és ez benne is van a jelentésben. Ez mindenki számára kedvező lenne, és láthatjuk, hogy nagyon sok város nagyon jó ötletekkel állt elő, például a jegy, jegyek esetében. Számomra is azonban nagyon fontos megtartani az egyensúlyt a túlzott részletesség, részletezettség között, arra vonatkozóan, hogy az egyes városok, régiók számára mi megengedhető. Nem hiszem, hogy egyes hegyvidéki városokban például nagyon sok kerékpárútra lenne szükség. Nem tudhatom, hogy az egyes esetekben hol vannak az egyes problémák. És itt meg kell hagyni az egyes régióknak és városoknak azt a szabadságot, hogy ők maguk mondják meg, hogy melyek a problémás területek. Egyfajta önállóságot tehát meg kell hagynunk, egyfajta mozgásteret, és azt hiszem ez lenne a gyakorlatban a legkedvezőbb. Köszönöm szépen, Rozbak asszony. Emlékeztetem a tagokat arra, hogy holnap lesz a szavazás, és hogyha jól értettem, akkor a Regi Bizottságban januárban szavaznak. A következő napirendi pontunk a, az eszmecsere a bizottsággal a TNT pályázati felhívásaival kapcsolatban. Egy kicsit korábban befejeztük a többi témát. Paké úr ra kell még várnunk, azt hiszem ő, ő fogja a bizottságot képviselni, úgyhogy 10 percre felfüggesztem az ülést, és majd Paké úr fog következni a témában. Okay, I'll reach. Rendben van, akkor újra kezdjük az ülésünket, folytatjuk az ülésünket, vagy még bejönnek a tagok. A következő napirendi pontunk Paké úrral való eszmecsere, a bizottsággal, a TNT pályázati felhívásaival kapcsolatosan 2020-as programot is figyelembe véve. Paki úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok, kedves képviselők, hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy a bizottság bemutathatja a TNT program 2010-es pályázati felhívásával kapcsolatos eredményeket. A pénzügyi támogatás nagyon fontos. A tagállamok holnap fogják kiválasztani a megfelelő pályázatokat, erre holnap kerül sor, és a normális eljárást fogjuk alkalmazni, az Európai Parlament betekintési joggal élhet, és a pályázatokról majd a továbbiakban is még szó lesz. A komitológia értelmében elfogadtunk egy egyéves munkaprogramot és egy többéves munkaprogramot. Az egyéves munkaprogramot a tavasszal fogadtuk el, ennek több része van. Az egyik a TNT költségvetéséből 18 millió eurót kap a Margaretta alap. Ezt az alapot 2010-ben hozták létre, erről még ne kérdezzenek, mert most kezdte el a működését, de a, mind a Margaret alap, mind a bank figyelembe veszik a 2010-re vonatkozóan a pénzügyi lehetőségeket, a TNT projekt, valamint az energiaprojektek terén 15 milliót szántunk a garancia témára, az LGTT területen a bank azt mondta, hogy egy kiegészítő 45 millió eurót fog rendelkezésre bocsátani 2011-ben, tehát a banktól is megkaptuk a Project Pipeline-ra vonatkozó különböző részleteket. Az LGTT garanciák lehetővé teszik a programok megvalósításának megkönnyítését. Egy klasszikus éves munkaprogramról van szó, a TNT programok megvalósítására, ahogy önök is tudják, az éves munkaprogram meghatározza az új prioritásokat, többek között a PPP közös programokat, a pilot projekteket, a technológiai fejlesztés terén léteznek ezek a programok. Aztán az éves munkaprogram mellett ott van a több éves munkaprogram, 85 milliót szántunk a tengeri projektekre, és a RIS programra, tehát a River Information Systemre szintén 80 milliót. Elnök úr, azt hiszem, hogy a további e, részletekről nem akarok beszélni, nevezetesen, hogy a pályázatokat hogyan választjuk ki. Természetesen a minőséget veszük alapul a különböző pályázatokban, e, megfelelő dokumentációra van szükség a pályázatokban, a szakértők, szakemberek is segítenek bennünket a TNT ünnökségektől, és a projektek egy bizottsághoz kerülnek, a bizottság értékeli a programokat, és azt, hogy hogyan lehet megvalósítani a TNT programokat. Az is nagyon fontos, hogy a legtöbb esetben nagyon sok a pályázó, túlságosan is sokan pályáznak. Sok esetben ez 3,5 százalékot jelent, tehát ennyivel többen pályáznak, mint amit a költségvetés lehetővé tesz természetesen meg kell próbálni mindig a leghatékonyabb projekteket kiválasztani, de elsősorban az innovációra kell mindenképpen gondolni. De ezzel együtt ez egy nagyon nehéz folyamat, mert el kell olyan pályázatokat is vetnünk, amelyek végül is többé-kevésbé megfelelőek lennének, csak a hozzáadott értékük talán nem annyira jelentős a, természetesen egy hard copy-t kell benyújtani, amely részletezi a projektet, aztán van egy szelekciós, egy válogatási folyamat, és az adott brosúrában megtalálják a projektek listáját, elsősorban azokat, amelyeket jónak találunk finanszírozásra, és megtalálják azokat is, amelyeket nem, amelyeket elvettünk. Aztán a pénzügyi bizottság is foglalkozik a projektekkel, és megvan az teljes lista a végén, az összes pályázat listája, ami a részrendszert, valamint a tengeri rendszert illeti, itt a belvízi folyam, tehát a belvizeken való információs rendszert szeretnénk megjavítani, jobbá tenni, valamint nyomon követni az áruszállítást a belvízi hajózásban, nagyon fontos jobban kihasználni a belvizeinket. Itt öt pályázatot kaptunk, és mind az ötöt mm, javasoltuk elfogadásra. Jók ezek a pályázatok. 7,1 milliót kapnak ezek a projektek, 10 millió áll rendelkezésre, tehát 2,2 milliót nem fogunk nem fogunk felhasználni finanszírozásra, ami a tengeri rendszert illeti. Emlékeznek önök is arra, hogy mindig nehéz volt a költségvetést biztosítani. Sok esetben a pályázatok nem voltak nagyon jó minőségűek, vagy kevés pályázatot nyújtottak be a tengeri projektek terén. Természetesen mi felülvizsgáltuk a célkitűzéseinket is, hogy mit is szeretnénk támogatni a tengeri projektek terén fontos a tengeri operátorok tevékenysége is, a konszorciumon, egy konszorciumon belül kiszélesítettük a pályázati felhívás célkitűzéseit, itt elsősorban úttörő tevékenységeket szeretnénk támogatni. Sok projektet nyújtottak be, 14 olyan pályázat volt, amely 185 millió értékű finanszírozást támogatást igényelne. Uh, which will... Uh, Ezek közül 8-at tartottunk jónak, végül is a költségvetés, rendelkezésre álló költségvetés egy részét fel fogjuk használni a tengeri projektek megvalósítására. Ezt megtalálják a 14. oldalon. Itt indul a, az az öt pályázat, az a lista, amely tartalmazza az öt pályázatot a RISZ témában, és aztán a tengeri projektekkel kapcsolatos pályázatok listája is megvan. Elég optimisták vagyunk, és úgy gondoljuk, hogy a TNT program most hatékonyabban fejlődhet, mind északon, mind pedig délen, az Európai Unión belül megtalálják azt a térképet és a földrajzi helyeket, a különböző projektekkel kapcsolatosan. Ami az éves munkaprogramot illeti, elnök úr, három alap elemről kell beszélni, és ezek mind elég eredményesek voltak. Az első prioritás, ahogy már mondtam, fontos a különböző közlekedési módozatok fejlesztése és a kibocsátások csökkentése, aztán a PPP-k munkája 58 javaslatot kaptunk, ebből 34-et javasoltunk finanszírozásra, 78,1 millió euró értékben, tehát itt összességében 77 millió eurót jelent, tehát nem használjuk fel az összes ö, rendelkezésre álló költségvetést a RISZ fejlesztésére. Azt hiszem, hogy a egyensúly elég jó, a különböző területeken 58%-os a különböző tanulmányok esetén, aztán a multimodális javaslatok, a vasúttal kapcsolatos javaslatokat szintén támogatjuk. Itt három vasúti projektet támogattunk összességében nagyon különböző a projektek jellege. Az éves programban megtalálják a listát, a a 20. oldalon kezdődik a az egyes számú prioritással kapcsolatos projektek listája, aztán a 24. oldalon folytatódik a kettes prioritás élvező projektek listája, aztán a 29-es oldalon a PPP-kkel kapcsolatos projektek, aztán van egy hosszú lista, amely a, harmadik, a 30. oldalon azokkal a projektekkel foglalkozik, amelyek amelyeket nem javaslunk támogatásra és megvalósításra. A listában megtalálják a magyarázatokat is a kiválasztott projektekkel kapcsolatosan, és azokat a magyarázatokat is, amelyek azt magyarázzák, hogy bizonyos projekteket miért nem szelektáltunk, miért nem válogattunk be a ünnökségektől, a kollégáimtól megkaphatják az összes részletes információt a különböző projektekről, amelyeket támogatunk vagy elvetettünk. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. E Kantian úr az EPP nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Paké úrnak Köszönöm a beszámolóját és a dokumentációt is, amelyet megkaptunk. Azt hiszem, hogy az elnök, elnök úr, azt hiszem, hogy meg kell érteni azt, hogy hogy ez a dokumentum, amelyet néhány órával ezelőtt kaptunk meg, egy fontos dokumentum természetesen, de hát nem tudtam még elolvasni, már a múlt évben is elmondtam azt, hogy ezeket a dokumentumokat egy kicsit korábban kellene megkapnunk, nem az utolsó percben. Úgyhogy ismét felhívom önöket arra, hogy a jövő évben, vagy, a, vagy más alkalmakkor tegyen, tegyék meg számunkra azt a szívességet, hogy előbb, korábban elküldik a dokumentumokat, hogy értékelhessük azokat. A következőket szeretném elmondani. De hát ami a több éves munkaprogramot illeti. Ugye itt a RISZ programról, valamint a tengeri, tengermenti autópályákról is szó van. Persze ezek fontos dolgok, de mind e, ezeket a dolgokat még el kell mélyíteni. Ezzel többet, ezekkel többet kell foglalkoztatni. Rem, nem tudom, hogy tévedek-e, itt arról van szó, hogy 85 millió tízről, összegről beszélünk, 14 pályázatról, 8-at elfogadtak, 4 15 millió értékben a mediterrán térséggel foglalkozik, aztán van kettő, amely a balti országokhoz kapcsolódik. Tehát itt látom ebben a szövegben, amit most próbálok olvasni. Na most, ami a földközi tenger térségét illeti, hát elég nyugtalanító a helyzet. Ugyanis az új feltörekvő kontinensekről ide érkeznek be, a földközi tenger különböző kikötőibe érkeznek be az áruk. Tehát azt hiszem, hogy az értékelés kritériumait, valamint a pályázati felhívás kritériumait felül kellene vizsgálni. Például a földközi tenger térségében, ugye vannak olyan országok, ahol, ahová mm, a menekültek érkeznek, aztán ott van a balkáni térség, ahol kevés a, a lehetőség, a támogatás. De a balti tengeri térség eh, ben ugye a legtöbb ország az Európai Unióhoz tartozik. De ami a földközi tengert, a déli térségeket illeti, azt hiszem, hogy ide sokkal több pénzt kellene szállni. Úgyhogy én itt egy, egy egyensúlytalanságot látok. És egy évvel ezelőtt 2009. októberében, novem, ok, novemberében Nápolyban ö, nagyon pozitív értékelés született, de most látom az egyik fejezetet, amely egy olyan projektről szól, amely a balti tenger és a földközi tenger kapcsolatos projektek, és ezeket szándékoznak támogatni. Ezt a két térséget mindenképpen össze kell kötni itt Európában. Tehát a két tengert, a balti tengert és a földközi tengert össze kell kapcsolni. Aztán látjuk a 77 milliót az éves programban, a, ami a különböző kitkötői tevékenységgel kapcsolatos összegeket illeti, ezek nagyon alacsony összegek, és összességében fontos összekapcsolni olyan területeket, amelyek fontosak lehetnek, ami a PPP-ket illeti, amelyeket most vezettek be, a projektek terén, azt hiszem, hogy eh, fontosak lesznek a jövőben, mert ez egy új lehetőség a PPP-kkel való kapcsolat. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a kollégának a bevezető előadást, és szeretném azonnal elmondani azt is, hogy még nem volt alkalmam elmélyülni a szövegben. Mégis lenne néhány kérdésem a konkrét javaslatokkal kapcsolatosan, amelyeket itt olvashatunk. Először is mi a parlamenti képviselők vajon lehetőséget kapunk-e arra, ha ez szükséges lesz, hogy részletesebb dokumentumokat kapjunk meg, például szakértői csoportok jelentéseit, specifikus dossziékat, amelyekbe esetleg betekinthetünk, illetve amelyekbe bele ke, be kellene tekintenünk, hogyha az egészet szeretnénk elemezni, megítélni. Másodszor, ami a 2010-es programot illeti, mi a kapcsolata az egyes prioritás és a Marco Polo projekt között? Hogyan viszonyulnak ezek a dossziék egymáshoz? Hiszen a célkitűzés nagyon hasonló mindkét esetben, vagy mégis más megközelítésről lenne szó a két esetben? Zárásul a következőt szerettem volna még megemlíteni. Például a Margarit alap is megemlítésre kerül eltekintve a DEN T alaptól, és más alapokat is említ a szöveg, a Public-Private Partnership, azaz a PPP együttműködés vonatkozásában, amelyek itt nyilvánvalóan nem a csomag részét képezik, vagy mégis? Én legalábbis úgy értettem, hogy nem. Mi történik ezekkel az eszközökkel? Ezzel kapcsolatosan is kapunk egy jelentést itt a parlamentben. Ezek is ugyanazon prioritások mentén alapulnak, vagy itt más prioritásokra van szó? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kiász úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid az időnk, és ez nem teszi lehetővé, hogy nagyon sok megjegyzéssel éljünk. Az egész ALDE frakció megjegyzéseit, észrevételét nem tudom milyen rövid időben elmondani önöknek, de van nagyon sok minden, amely a tengeri autópályák, tengermenti autópályákkal kapcsolatos, és amely elég nyugtalanító helyzet. Van egy olyan téma is, amelyről Simpson elnök majd még valószínűleg fog eszmecserét indítani. A Surel Bizottsággal együtt egy véleményt dolgozunk ki a nagy közmunkálatokat illetően. A bizottság arról indított el vitát, hogy hogy a, az öt éves időszak nem elég, tehát az 5 plusz 5, ami összesen 10 évet jelent, a programozás szempontjából nem igazán kedvező. Számunkra is fontos lenne, hogyha ö, időben megkapnánk a dokumentumokat, ahogy ö, elhangzott. Köszönöm, Lichtenberger asszony. Dank, um... Nagyon szépen köszönöm. Én is csatlakoznék Kencsen kolléga megjegyzéséhez, hogyha ilyen rövid határidővel kapunk egy programot, akkor abban már nem fér bele, hogy a javaslatok minőségét megvitassuk, illetve azok minőségét összehasonlítsuk egymással. Azon szakértelem alapján, amelyet, amelyel mi itt rendelkezünk, hiszen egy-egy projektet igen jól ismerünk. Nagyon jó lett volna, hogyha kicsit korábban kaptuk volna meg az iratokat. Annak érdekében, hogy itt egy jó eszmecsere folyhasson, egy jó kérdés válaszkör hiszen akkor előrelépés történhetett volna. Így ez egyfajta áll tevékenység formáját ölti. Már kb. 17-szer emelünk panaszt ez ügyben, nagyon fontos lenne tehát, hogy az ilyen jellegű vitáknál időben megkapjuk az iratokat, dokumentumokat. Ez valóban egy nagyon nagy hátrány. Néhány kérdésem lenne, de csak szemezgetni tudok abból, amit most így gyorsan át tudtam tekinteni. Beszélt a PPP projektek előkészítéséről. Érdekelnének a részletek ezzel kapcsolatosan, mit kell ez alatt pontosan értenünk, hiszen ez egy igen fontos kérdés. A második pont, A folyókkal kapcsolatos információs programhoz kapcsolódik a második kérdésem, az RIS-hez. Amikor annak idején döntöttünk erről, az interoperabilitásra kérdeztem rá, ezek a rendszerek együttműködtethetők-e egymással, amelyekről itt szó van, vagy pedig ezek különálló rendszerek, amelyek között semmiféle kapcsolódás nincsen. Ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen akik a folyókon közlekednek, a kisebb és kö- nagyobb vállalatokat nem szabad rákényszeríteni egy rendszerre. Nagyon fontos az interoperabilitás ezért. A harmadik pont. Those who are quite okay, ez a szöveg olvasható. Mit értenek önök azok alatt, hogy quite okay, többi-kevésbé rendben? Nagyon fontos lenne, hogy ne csak olyasmit támogassunk, ami némileg rendben van, hanem olyasmit, ami megfelel a kritériumoknak. Tehát jó lenne ezt kibontani, ezt a kifejezést is pontosítani. Aztán némileg meglepett engem az, hogy egy eddig igen vitatott projekt most további pénzeket kap. A tervezési hibák kijavítására, nevezetesen, hogy két terminált nem kötöttek össze egymással. Azt hiszem, hogy a tervezési hibák kijavítására más eszközök vannak. És végezetül szeretnék kérni egy időpontot arra, hogy miután mindenki megnézte a dokumentumot, átolvassa, azt elemezte, hogy aztán részletesen el tudjunk beszélgetni a projektekről. Megnéztem az elutasított projektek listáját is, és érdekelne ezzel kapcsolatosan az, hogy a külső megfigyelőket véleményét hol vették figyelembe, és miért, és hol nem, és miért nem. Köszönöm. Már csak három, négyen szólhatnak hozzá, hogy a bizottság válaszolhasson. Riké úr következik. Nagyon röviden, elnök úr, első megjegyzés. Köszönöm Páke úrnak a bemutatót, ugyanazt mondanám, mint a kollégáim. Bonyolult ügyről van szó, rövid határidőről. Hogyha szabad elnök úr, Pake úr talán válaszol, és egy kérdést tennék fel, egy kis kitérő, de érdemes ezelőtt a programok előtt a költségvetését ellenőrizte a bizottság a TEN-T több éves programának költségvetését, és valamire felfigyeltem. Ez az egyetlen folyami program, a Flendor, nagyon nehéz volt felépíteni a válság idején, de ez négy európai országot érdekel. Azt látom, hogy amikor elkészült, véglegesítve van a költségvetés, akkor a bizottság 44 millió finanszírozást visszavon. 60 millió vagy 80 millió deficit volt, ö, sikerült azt feltölteni, és akkor 44 milliót elvesznek. Amikor a kutyám elé tartok egy kolbászt, és aztán felemelem, mikor ő felugrana, sose kapja meg, ez jut eszembe erről. Ez a költségvetés, tehát véglegesítve volt, elkezdődik a program, a projekt végrehajtása. Hogy lehet csökkenteni a költségvetést akkor? Bach. Bach úr. Ja, Köszönöm, elnök úr. Én is rövid leszek. Nagyon sajnálom, hogy ilyen rövid idő határidővel kaptuk meg a dokumentumot. Valóban nehézséget jelent, hogy az ember az egyes projektek tekintetében tájékozódjon ilyen rövid idő alatt. Nagyon sok kis projekt egy egész áll össze, és számomra nagyon nagy nehézséget okoz, hogy ezt most így áttekintsem. Azt gondolom például, hogy az olyan projektek, amelyek nagyon sok apró projektre oszlanak fel, ezeket nagyon nehéz áttekinteni. Ami a komodalitást illeti, tehát a szállítási volumen áthelyezését a közútról a vasútra, vagy a vasútról a hajózásra, ez is egy nagyon üdvözlendő projekt, de sajnos nem látom a prioritások között a, ezt a projektet. Köszönöm. Tikau asszony. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Az érdekelne, hogy ezek a tengeri útvonalak mit jelentenek, ez a Motorways of the Sea projekt. A Fekete-tengeren vonatkozásában beszéltünk erről, illetve a Fekete-tenger és a Földközi-tenger összekötéséről, de itt a dokumentumban semmiféle projekteket nem látok. Erre vonatkozóan mit gondol, mi ennek az oka, illetve mit gondol, mit kellene tenni, hogy az ilyen projektek is támogatást kapjanak. Ami pedig a 2010-es programot illeti, azt szeretném megkérdezni, hogy miért nincs itt egyetlen egy román projekt sem. Sem az elutasított, sem az elfogadott projektek között nem látok ilyet és azt is látom, hogy az új tagállamok alig-alig kértek támogatást. Ön szerint mit kellene tenni ez ellen? Köszönöm szépen, Páki úr. Kérem, válaszoljon a kérdésekre. A pénz nem lenne, ha a pénz nem lenne akkor minden projektre igen lehetne mondani, de hát sajnos nem ilyen a világ. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is elnézést kérek azért, mert a dokumentum későn érkezett meg. Ugyanakkor kapták meg, mint a tagállamok. Ugyanezt fogom hallani, ugyanezt fogják hallani a kollégáim a nemzeti, a tagállamok képviselőitől, hogyha további információra van szükségük, akkor természetesen eh, szívesen rendelkezésre. A külső értékelésről is szó van a projekteknél. Pozitív volt a külső értékelés elfogadott projektnél, az elutasítottaknál van olyan eset, amikor igen volt a külső értékelő válasza, de a bizottságnak döntenie kellett, és van amelyikre nemet mondott amikor a külső értékelő igen mondott, mi nem, akkor egész világos magyarázatot próbáltunk adni. Természetesen kérésre még van információk. Ami a tengeri gyorsutakról gyorsutat illetve igen, Romániában ezekben nem szerepel, és általában az új tagállamok itt alul reprezentáltak, ezért kicsit csalódtunk is. A programok saját kérésre készülnek. Talán ezt kellene holnap megbeszélni az adminisztráció képviselőivel. Az is aggodalomra ad okot, hogy ami a jövő közvetését illeti jobban meg kell találni a TEN-T e és a kohéziós alap közös finanszírozását. Biztosítani szeretnénk ezeket a projekteket, de 2010-ben alig érkezett be kérés ami a földközi tenger tengeri gyorsutait illeti, ezek működnek még a legjobban, ezek a projektek. Az éves programban szerepel egy adriai kapu projekt, a ö, ö, az észak-olaszországi tengeri, illetve földi utakat köti ez össze. A harmadik ország projektjeik nem tudjuk finanszírozni, tehát Afrikába, vagy Törökországba, a Fekete-tengeren keresztül nem lehet a regionális együttműködési programom belül, vagy fél tucat ilyen földközi tengeri gyors utat támogatunk. Ez a külső támogatási programok része, például Afrikában. Milyen a kapcsolat az egyes prioritás és a Marco Polo között? Nos, dióhéjban ez infrastruktúráról szól. Talán ez nem derült ki a Marco Polo és a Tente nem jól integrálódtak ez a tengeri gyorsutakon túlmutató program. A bizottság 2011-ben, 2012-ben részletesebben fog foglalkozni a Marco Polo és a Tenti összekapcsolásával, hogy a szinergiákat jobban kihasználjuk a két programnak hasonlóak a céljaik. Ami a Margaritet illeti, 80 millió, ez a Margit program, ez most kezd el működni. Azt javasoltam, hogy 2011-ben a Margit vezetése mérje fel velünk együtt, hogy mi az, ami támogatható. 2011-ben erre sor kerül. A TNT is projekteket fog finanszírozni. Több projekt is készülőben van. Elnézést, ezeket eddig nem említettem. 45 millió pluszt fog kérni az LGTT programra, de az éves program a komitológia hatás körébe tartozik. Az LGT-nél, tehát jellemzők az most induló, most készülő programok. A Margit olyan alap, amelynek teljesen más az irányítása, mint a többié. A multimodalitás nem szerepel a lista legelején. A több éves programokban és az éves programokban a vasútra koncentrálunk, a tengeri gyorsutakra. Nincs nagyon sok másfajta projekt azt hiszem, ez politikai prioritás. Ilyen terveket mutatnak be. Ami a PPP-t illeti, támogatni fogunk három tanulmányt. A munkatervben is az szerepelt már, hogy ezek a tanulmányok képezzék az alapját a projekteknek. Van egy projekt Hollandiában, Amsterdami kikötő, ez vasúti projekt, és egy másik, egy vasúti projekt Finnországban, és egy további vasúti projekt Portugáliában. A PPP prioritás az innovatív terveknek a támogatása. A közúti koncesziókkal elboldogulnak a tagállamok. Itt másról van szó innovatív PPP projekteket szeretnénk támogatni vasúti és tengeri viszonylatban. Most rátérnék a Máltenzára. Az egyik prioritása a tentének összekötni a repülőtereket a többi közlekedési útvonallal. A e, folyami információs rendszerrel kapcsolatban e, nem tudtam, e, hogy monopólium veszély leselkedik ránk, ezt meg fogjuk vizsgálni, a különböző szolgáltatók külön-külön jelen kell legyenek. Erre nem gondoltunk, de készen állunk gondolkodni. Riké úr, hogyha szabad önnek is válaszolni a kérdése, a félidős áttekintésre vonatkozott, kell lesz biztos, ebbe bizottság előtt tette meg ezt az áttekintést. A bizottság egyensúlyt talált két év hosszabbítás formájában a késlekedő projektekre, például a Sanesco projektre. A 2015 után azonban már nem támogatnánk ezeket. 2013-tól 2013-tól újabb finanszírozás lesz. Meg kell az egyensúlyt a projektek támogatásában Különösen fontos volt számunkra megbizonyosodni a Szenesco és a Femenberg esetében, megbizonyosodni afelől, hogy ezek nem kérdőjelezik, hogy nem kérdőjelezednek meg a változások miatt. A hazaságokkal is felejtjük a kapcsolatot, és a Szenesco esetében a francia hatóságok azt próbálják bebizonyítani nekünk, hogy 2015 után is lehetne folytatni a tevékenységet. A 2013-2014 talán nem elég ezt újra megvizsgálni. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen. Káncsán úr nagyon röviden talán mások is még szeretnénk szólni. Nem megjegyzésem van, hanem valamit ki szeretnék javítani azzal kapcsolatosan, amit én előbb mondtam. Úgy, úgy tűnik, hogy rosszul értettem a bizottság képviselőjét, és akkor mondtam, hogy az értékelési módszereket kell mindenképpen felülvizsgálni. Ugyanis a földközi tenger térségében <clears throat> csak egy része térségnek európai, a, a, a másik része nem. Ami a Margarit alapot illeti. Jó lenne, hogyha erről egy kis ok, dokumentumot vagy brosúrát kaphatnánk, mert engem érdekel ez az alap. Peke úr kíván-e válaszolni? Nem biztos, hogy jól értettem Káncsán úr utolsó kérdését a Margarit programmal kapcsolatban. Lehet, hogy nem jól értettem. Marguerite, I think, yeah. A uh, Marguerite-ről van szó. Uh, ez uh, magán uh, alap, amelyet bankok és állami hatóság, állami ügynökségek tartanak fenn. Érdemes meglátogatni, ebből lehet nyilvánvalóan tanulni. Önök, köszönöm szépen, Peke úr! Így lesz dolog a következő 12 hónapban. Köszönöm szépen. Most pedig áttérünk a koordinátok ülésére. Az ülés berekeztem. Mindjárt következik a koordinátorok ülése.